Átérünk a szavazatmagyarázatra. Markus Ferber jelentés, pénzügyi eszközök piaca. Polcsak képviselője a szó, egy percben, öné a szó. Tuto správu podpořil. Köszönöm szépen elnök úr a szót. Én támogattam ezt a jelentést, mert olyan pénzügyi eszközök bevezetését teszi lehetővé. Kérem, hogy elnök úr csendesítse el a termet, így nem tudok beszélni. pane předsedající já chci zdůraznit že jsem hlasoval. köszönöm elnök úr a szót. Én megszavaztam Ferber úr jelentését a pénzügyi eszközökről, mert számomra fontos, hogy az Európai Unió folytassa az intézkedéseket egyre hatékonyabb módon a stabilitás átláthatóság érdekében, és a tagállamokat közben ne sújtsák új korlátozások. Ugye, a pénzügyi eszközöket komolyabb ellenőrzés alá kell vetni a pénzügyi piacok érdekében. Sajnos az elnök mikrofonon kívül beszél. E la parola sempre a lei, onorevole Polcs. Megint az önéje szó, Polcsak képviselő. Egy perc. Vážený pane předsedo, to se týká rovněž též, též... Köszönöm szépen. Én ugyanezzel a jelentéssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy támogatom, nem akarom megismételni, amit mondtam, csak ennyi. Révolé Makovei! Makovei képviselő. Egy perce van. Mulțumesc. Avem un regulament și o directivă. Köszönöm szépen. Előttünk van egy rendelet és egy irányelv az Európai Unió részéről, amelyek a beruházási alapokat szabályozzák a pénzpiacokon, illetve jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettségeket is meghatároznak. Nagyon fontos, hogy a piaci visszaéléseknek elejét vegyük. Az új szabályozások nélkül nem teremthető átláthatóság. Ezért fontosnak tartom azt, hogy jogbiztonságot teremtsünk, Nem szabad további késedelmet engedni az irányelv végrehajtását illetően, hiszen az átláthatóság, a hatékonyság és a visszaélések megelőzése a cél. Köszönöm. Elbuk képviselő jelentésére térünk át. Helbuf képviselő jelentése. Maulo képviselője a szó. Egy perc van, tessék. Credo che sia un provvedimento che va Úgy gondolom, hogy ez az intézkedés megfelelő irányba mutat. Szövetség új élelmezés és táplálkozás biztonság érdekében, fenntartható mezőgazdaság érdekében. Úgy gondolom, hogy Európa célja ez kell, hogy legyen. Tipikus termékek esetén, főleg az élelmiszer lánc tekintetében, ahogy látuk ma is, nagyon fontos az európai piac. Köszönöm. Megint képviselő, egy perc. Thank you, President. I supported this report. Támogattam ezt a jelentést, mert arra irányul, hogy kötelező nemzeti jogszabályokat vezessenek be a földrablással szemben, és fontos, hogy a élelmezés és a mezőgazdasági politika biztonsága erősödjön. Nem mindegy, hogy milyen technológiákat engedünk meg, vagy vezetünk be a fejlődő országokban. A választás legyen az övék, ne mi döntsük el ezeket, de olyan technológiák, de ne korlátozzuk a technológiákat, ha csak azok nem egyértelmű a kártékonyak. Meg kell adni a helyi lakosságnak, hogy úgy termeljenek, hogy az biztonságos, fenntartható legyen és az élelmezés szolgálja. Köszönöm szépen, Makovej asszony kap egy percet. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy olyan nagy szervezet, mint az NASSN, a mely nagyon sok finanszírozást biztosít az afrikai gazdálkodóknak, sokat tehetne azért, hogy az elavult gazdálkodási technológiák megújuljanak. Azzal segítünk legjobban Afrikának és a szegénység ellen, akkor lépünk fel legjobban, hogyha megőrizzük a munkahelyeket, a helyi lakosság képességeit, lehetőségeit tágítjuk ki, és kérem a G8-ak tagjait, hogy ne támogassák a GMO-k bevezetését ezekben az országokban, és a vidéki mezőgazdaságot az erőforrások átlátható elosztásával. Köszönöm szépen. Jó magam is, Malaviban dolgoztam önkéntes alapon néhány évvel ezelőtt. Láttam, hogy milyen szegénység uralkodik ott, ezért is üdvözlöm ezt a jelentést, és szavazatommal támogattam a jelentést, mert nagyon fontos támogatni a családi szintű gazdálkodást és a helyi gazdálkodást a fejlődő országokban. Nagyon nagy örömmel támogattam a, ezt a kezdeményezést, amely a szubszaharai afrikai közösségeket támogatja. Mindenképpen a helyi gazdaság támogatását kell előmozdítani, a családi gazdaságok révén, az ő támogatások révén. Inkluzív mezőgazdasági alapú növekedést kell előmozdítani, támogatva a kis gazdákat, ez is hozzájárul többek között a szegénység és az alultápláltság elleni küzdelemhez Afrikában. Köszönöm. Köszönöm. Ez olyan jelentés két szólt, egy perce van. Köszönöm szépen, elnök úr. A könyvelés meghamisítása egyes vállalkozásoknál súlyosan alássa akár egy ország biztonságát is, ezért nemzetközi könyvezetés normák bevezetésére, alkalmazására van szükség egy öntetően Európa szerte. Ezek legyenek egyszerűek, mérvadóak, és könnyen ellenőrizhetőek. Ezek a normák léteznek, és van is egy olyan munkacsoport, amely ezeken folyamatosan dolgozik, amelyben az EU is részt vesz. Az EU 14%-kal támogatja ennek a tanácsnak a költségvetését, és néha a mi parlamentünk is foglalkozik a témával. Fanorden jelentés, Poszpiszi képviselőkért szólt. Mi a facoltà, ma Nem látom itt, felszólalhatna, de nincs itt. Makovei képviselője szó egy perc. Apariția unor grupări teroriste și de gherilă în Somalia... Köszönöm szépen. A szomáliai és nigériai terrorista csoportok elleni fellépés és a száhelvezetben való has- hasonló fellépés illetve ezen szervezetek aktivitásai, tevékenysége megváltoztatták a biztonsági helyzetet ebben a régióban. Az Európai Unió tagállamai a legfőbb donorai az ENSZ béketeremtő misszióinak ebben a térségben, azonban nem elég átláthatóak ezek a missziók, ezek a bevetések, nem tudjuk pontosan mi is történik az EU-s pénzekkel. Az eszközök, amelyekkel finanszírozzuk ezeket a fellépéseket, nem fenntarthatóak, nem teremtenek hosszantartó eredményeket, és nem tudjuk, hogy milyen további konfliktus, konfliktusokhoz vezetnek. Nagyobb átláthatóságra van szükség, emellett az Afrikai Uniónak nagyobb felelősséget kell vállalnia a biztonságért Afrikában. Köszönöm. Kelly képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezzel sem volt semmilyen bajom, ezzel a jelentéssel örömmel támogattam, mert az ensz az Afrikai Unióval közös fellépés ö, jó gondolat. Az ENSZ a béke fő garanciája nemzetközileg. Nagyon sok ENSZ misszió, békefenntartó misszió van a világban, és támogatnunk kell ezeket az afrikai békefenntartó erőket, de ott van az African Peace Facility is, amely olyan stratégiákat alkalmaz, amely az afrikai határproblémákat hivatott megoldani, higgadt döntéshozásban, egyeztetésben, és fontos, hogy az EU és az Afrikai Unió között egyre több és jobb kapcsolat legyen. Kelly, Köszönöm. Csezek jelentés. Megint ez képviselő két szót tessék. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek, elmondom, hogy a mezőgazdasági szakbizottság nevében üdvözöljük és erősen támogatjuk ezt a jelentést. Nagyon keményen dolgoztunk ezen a témán, és egyértelműen mutatja ez a jelentést is, hogy több mint 600 képviselő itt a parlamentben úgy gondolja, hogy többet kell, hogy tegyünk a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen az élelmiszerellátási láncban. Ez egy erős üzenet a bizottság számára és az összes szereplő számára ebben az élelmiszerellátási láncban. Ezek politikai kérdések is. Ideális megoldást nagyon nehéz találni, minden esetre föl kell mérni, hogy milyen problémák állnak fönn, milyen egyenlőtlenségek állnak fönn az előállítók és a fogyasztók között, a lánc két végén. Ez a jelentés egy erős üzenet a tekintetben, hogy további cselekvésre van szükség, remélem, hogy a bizottság a helyzet magaslatán fog állni. Köszönöm megint ez képviselő, Maulu képviselője a szó, de nincs itt. López jó képviselője a szó, egy, tessék. Köszönöm, elnök úr. A tisztességtelen gyakorlatokkal kapcsolatos jelentéshez szeretnék hozzászólni. Nagyon fontos, hogy támogassuk a mezőgazdasági vállalkozókat, az állattenyésztőket. Nagyon sokszor nem fizetik őket ki a nagy elosztó hálózatok, és ez kötelező intézkedések nélkül nem lehet felszámolni. Volatilisak az árak, csökken a mezőgazdasági bevétel, ez rendkívül fenyegeti az egész mezőgazdasági szektort. Az élelmiszerellátási láncban bekövetkező visszaélések a kapon belül is megvalósulnak. Ez megerősítette a versenyt a gazdák között, és liberalizálta globális szinten a kereskedelmet ezen termékek tekintetében. Ezek a körülmények, amelyeket szándékosan alakítottunk ki, véglegesen destabilizálták a mezőgazdasági piacot, és strukturális egyensúlytalanságot alakított ki a kisgazdák és a nagy elosztóláncok tekintetében kétszeresen támogatja őket a kereskedelem liberalizáció. Csak ha vissza tudnánk térni egy olyan kapra, ami a termelésen alapul, és nem a piacon, csak ez tudna fenntartható megoldást kínálni a problémákra. Nyekov képviselő, egy perce van. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr! A Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok megakadályozzák a az élelmiszergyártás és élelmiszer ellátás fejlődését, előrehaladását. Egész sok problémát azonosítottunk már. Ezek a problémák azt eredményezik, hogy egy nagyon fontos ágazat szépen lassan tönkre megy, megsemmisül. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok nagyon nagy károkat okoznak a gazdák körében, és azt eredményezik, hogy nagyon sok gazdálkodónak fel kell hagynia a tevékenységével. Ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy a termelők a piaci feltételeknek megfelelően

2016. januárban a bizottság készítette egy jelentést, és ebben az szerepel, hogy az ellátási lánc mentén mindenhol jelen van a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. A hatalmi pozíciókat kihasználják az egyes szereplők, és ugyanakkor a KKV-k szenvedik ennek a hátrányát a kis gazdák ugyanakkor, és a kis vállalkozások az egész unió gazdasági struktúrájának körülbelül a 90%-át jelentik. Ők a legsérülékenyebbek. A szabad verseny pontosan a tisztességtelen kereskedelem miatt rendkívül hátrányos a számukra. Nem tudnak kezdeményezéseket megvalósítani, nem tudják a tevékenységüket kibővíteni, határon átnyúló kereskedelmet folytatni a belső piacon. Valóban egységes piacra van szükség, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ellen határozottan föl kell lépni. Köszönöm. Kelly képviselő. Köszönöm szépen. A frakciómmal együtt szavaztam E jelentés kapcsán mind három alkalommal. Nagyon érdekes jelentésről van szó. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról van itt szó. A, keresked, a tisztességtelen jelleg itt sajnos olyasmi, amit többé-kevésbé elfogadunk. Úgy gondolom azonban, hogy a tisztességtelen gyakorlatokkal szemben megfelelő támogatásban kell részesítene a kistermelőket, a kiskereskedőket és a KKV-kat. Nagyon fontos hogy támogassuk a saját kezdeményezésű, az önszabályozásra vonatkozó kezdeményezéseket is, de EU-s szintű szabályokra is szükség van. Továbbra is azonban nagyon fontosnak tartjuk az önkéntes jellegű kezdeményezéseket, amelyek az önszabályozásra épülnek. Remélem, hogy a jelentés hozzájárul majd ahhoz, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok száma csökkenjen. Kelly. Köszönöm, Kelly képviselő. McIntyre jelentésre térünk át. Maulo képviselőt nem látom, őket szólt. Következő felszólaló Megines képviselő, Jani a szó. Sorry, Mr. President. Elnézést, elnök úr. Köszönöm. A jelentéssel kapcsolatban rá szeretném irányítani a figyelmet a 74-es bekezdésre, amely a kockázat alapú elemzést eh, írná elő. A mi parlamentünkben érdemes lenne megvizsgálni az erkölcsi kockázat és az egyéb kockázatok viszonyát, és emlékeztetném a kollégákat, hogy amikor a bizottságot arra ösztönözzük, hogy a fogyasztókat a leolvasó rendszerek kapcsán több tájékoztatással lássák el, akkor egyben oda kéne hatnunk, hogy ez a dolog működhessen is, mert erről már régóta nem tartottunk közvitát, és ezért sok helyütt a teljes elutasításba ütköztünk, ahol ez nem indokolt. Köszönjük meg, Guinness asszony! Nyekov kolléga kap egy, szó, egy percben szót. Parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudtam támogatni a szóban forgó jelentést. Úgy vélem, hogy egyfajta jogi vákumban mozgunk. Várjuk, hogy az Európai Bizottság közé tegye a megfelelő dokumentumokat a témákkal kapcsolatosan, de ez jogbizonytalanságot teremt. Nem tudtam ezért támogatni ezt a jelentést. A bizottság várja a tudományos szakvéleményeket, ezekre mindenképpen szükség van az új technológiák, az új gyakorlatok kockázatainak bevezetésével kapcsolatosan. A mezőgazdaság egy nagyon fontos terület mindannyiunk ellátása szempontjából. Gondoskodnunk kell az emberek, az állatok és a környezet megfelelő állapotáról. A szobaforgó jelentés kockázatokkal foglalkozik, ez úgy gondolom nem felel meg az Európai Unió jelenlegi jogi keretének. Mindenképpen fenntartható modellekre van szükség, olyanokra, amelyek mind a környezet, mind a polgárok megfelelő állapotát szolgálják. Kelly képviselő, köszönöm szépen. A globális élelmiszerkereslet 2050-ig 70%-kal fog növekedni. Az egészséges élelmiszerek és a megfelelő táplálkozás az egyik legnagyobb kihívás a mai világban. Mindeközben egyre kevesebb a megművelhető földterület, romlik a környezet állapota, és egyre több betegség és kártevő terjed el. Ezek mind-mind kihívások, amelyek a mezőgazdaságra hatalmas nyomást gyakorolnak. Ezért ezeket a problémákat megfelelően kell kezelni. Az új technológiák nagyon fontos szerepet játszhatnak abban, hogy a földművelés fenntarthatóbb legyen és eredményesebb, az új technológiák által a mezőgazdaság felnőhet a kihívásokhoz. Fontos, hogy a mezőgazdaság jól működjön az Európai Unióban, és az innovatív technológiákat a mezőgazdaság minden területén alkalmazni kell. Az ír cégek a mezőgazdasági technológiák területén vezető szerepet játszanak már évek óta. Írország rendelkezik a megfelelő kapacitásokkal, hogy a a mezőgazdasági technológiák területén előrelépést érjünk el. Köszönöm. Köszönöm. Új tema jelentés. Mauló képviselő nincs itt. Torres Martínez képviselő, egy perc. Tessék. Köszönöm. Az európai mezőgazdaság nem az innováció hiánya miatt szenved, hanem az fenyegeti, hogy szabadkereskedelmi megállapodásokról tárgyalnak az állampolgárok háta, az emberek háta mögött a Spanyolországban na, a legmagasabb szintű a technológia a mezőgazdaságban, Európában, európai szinten, de az innováció persze rendkívül fontos a előállítás szempontjából, és természetes, hogy támogatni kell azokat a feltételeket, hogy a vidéken is megvalósulhasson az innováció. De hogy ha abban hiszünk, hogy mindent megold a technológia, hát ez csak egy mítosz. A világ, a föld, az emberek jelentik az igazi gazdaságot. A problémák gyökerét kell megragadni, a mezőgazdasági válság oka, a gazdasági növekedési modellünk, a termelési modellünk, az életmódunk, csak hogyha a területhez kapcsolódó projektekbe a befektetéseket ösztönözzük és a támogatjuk a fenntartható mezőgazdaságot, a gazdákat, csak akkor tudunk méltó jövőt biztosítani az emberek és a vidék számára. Köszönöm, Nyakov képviselő, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Támogattam szavazatommal ezt a jelentést, ugyanis meg vagyok győződve arról, hogy az erőforrások fenntartható felhasználása mezőgazdaságban kulcsfontosságú. Nagyon fontos, hogy az óceánok és a tengerek potenciáját is kiaknázzuk a mezőgazdaság előrelépése érdekében. A Fekete-tengerben nagyon nagyok a lehetőségek, ott például talál, megtalálható egy ö, olyan anyag, amelyet ö, felhasználhatunk a mezőgazdaságban, Felszólítom az illetékes bolgár hatóságokat, hogy teremtsék meg az előfeltételeit a fekete-tengeri üledék kitermelésének, kitermeléséhez. Ez egy nagyon jó megoldás, és egy beruházás a jobb mezőgazdaságba is. Grazie, onorevole Corazza Wild. Corazza Wild képviselő, egy perc. Tessék, a Maria. Köszönöm, elnök úr, támogatom azt, hogy az Európai Parlament hozzájáruljon az európai mezőgazdaság modernizálásához. Ez a versenyképesség helyreállításának legjobb záloga a világpiacokon. A, az élelmiszeripari hulladékokat is vissza kell vezetni a rendszerbe. A világ növekvő lakosságát jól lehetne segíteni ilyesmivel, de használjuk fel azt, amit megtermeltünk, több száz több száz millió tonna élelmiszert dobunk ki Európa szerte. A élelmiszer hulladékok újrafeldolgozása melletti kampányom évtizedes hagyományra alapul, át kéne formálni a döntéshozók agyát, persze a fogyasztókét és a kereskedőkét is, hiszen mindannyiunknak közös a felelőssége, az életformánkat is meg kéne változtatni, közösebb definíciókra, adatgyűjtésre, tudatformálásra, gyakorlatcserére lenne szükség, mielőtt karitatív tevékenységbe kezdünk, és új címkézési rendszereket vezetünk be. Ez egy közös kihívás, és nem csak opció, hanem alapvető és szükséges dolog. Szia, Anna Maria! Köszönöm, Anna Maria. Kelly képviselő, utolsó felszólalás, egy perc. Köszönöm szépen. Ismét csak könnyű szerrel, jó lelkismerettel szavazhattam a jelentés mellett, Hasonló itt is a helyzet, mint az előző mezőgazdaságról szóló jelentés esetében. Az innováció javíthat a mezőgazdaság működésén és elősegítheti a termelők helyzetének javítását is. Az innováció és a kutatás fontos szerepet játszhat egyrészt az ágazat eredményesétételében, másrésztről pedig a termelők helyzetének javításában is. Nagyon fontos, hogy a kutatás és az innováció a kis és középméretű gazdaságok esetében is elősegítse a termelés eredményességét. Mindez igaz a periferiális és hegyvidéki területekre nézvést és fontos, hogy az itt működő gazdaságok is előnyét lássák a az innovációnak és a kutatásnak. Írországban nagyon fontos ágazat ez, és nagyon sok embernek ad munkát. Köszönöm. Köszönöm, Kelly úr. Őné volt az utolsó felszólalás. Nincs más hátra, mint hogy bejelentsem, hogy három óráig felfüggesztem az ülést.